akiknek az államfőkkel közösen kidolgozniuk az álláspontjukat ezekkel a nagy, fontos mozgalmakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a megjegyzést. Írásban válaszolok majd. Köszönöm szépen. Most pedig az említett jelentésről van szó. Adi Podimata a jelentés készítője. Parancsoljon! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και όδης εισηγητές, τη γραμματεία. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, az elnyék jelentéstevőknek, az Ekonszakbizottság elnökének, illetve a különböző frakciók koordinátorainak is, hogy hozzájárultak ehhez a jelentéshez, és segítettek nekem abban, hogy sikerüljön megállapodásra jutni. Ez az Európai Parlament saját kezelési jelentése az innovatív finanszírozásról, és a lehető legjobb időpontban született ez meg. Ennek az az oka, hogy a válság az eurozónát próbára teszi, és ez a válság ahhoz vezetett, hogy kevesebb a rendelkezésre álló költségvetés, költségvetési szigorításra került sor a legtöbb tagállamban. Ezen kívül az Európai Unió költségvetése is nyomás alá került, és ezt tudjuk, hiszen láthattuk, hogy mi történt az új pénzügyi keret kapcsán is. Az európai állampolgárok azok, akik eh, viselik a terheit mindennek, hiszen az ő jövedelmei csökkennek, a munkahelyek bizonytalanná válnak, és egyre kevesebb a szociális segí- támogatás és biztonság. Úgy vélem, hogy a legtöbben egyetérthetünk abban, hogy a tagállamoknak új erőforrásokra, támogatásra van szükségük ahhoz, hogy biztosíthassák, biztosíthassák azt, hogy a gazdaságuk helyreáll Európában, mégpedig kiegyensúlyozott módon, úgy, hogy ne legyenek egyenlőtlenségek. Ez az egyetlen módja annak, hogy a megfelelő feltételeket megteressük ahhoz, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiáját végrehajtsuk. Csak így lehet megfelelő robusztus belső piacról beszélni az állampolgárok számára. Tehát új erőforrásokra van szükségünk, és ilyen egyetértünk ebben. Fel is olvasom ezt a bekezdést, amely erről szól növelni kell a jelenlegi adó ö, eszközöket, és ö, illetve hogyha ezt használjuk és csökkentjük a kiadásokat, akkor ez nem lehet megfelelő megoldás ahhoz, hogy szembenézzünk a globális kihívásokkal. Az innovatív finanszírozási eszközök viszont jó eszközei lehetnek annak, hogy leküzdjük ezt a kihívást. Ezzel hozzá lehet járulni ahhoz, hogy új erőforrásokat teremtsünk az európai költségvetés számára és a nemzeti költségvetések számára. Ugyanakkor, kedves kollégák, ez nem elegendő, és hadd mondjam el, hogy nem csak ez az előnye az innovatív finanszírozásoknak, hogyha a finanszírozás innovatív, akkor nem csak arról szól, hogy új erőforrásokat találunk, hanem ez már előre mutatja az utat annak irányába, hogy megváltoztassuk a jelenlegi adózási modellt, ahol az adóterhek nagy részét a munkára, a vállalatokra, illetve a termelésre eh, hárítjuk át. Az innovatív eszközök, vagyis eh, a dupla eredményenek az az, hogy nem csak be, erőforrásokkal bevételt generálnak ezek az adóformák, hanem egyfajta szabályozó erővel is bírnak, nem csak a pénzügyi szektorban, hanem akár a környezetvédelem területén is. Négy fő fejezet van, adózás a pénzügyi szektorban, az eurókötvények, illetve az európai kötvények, a szén eh, eh, alapú adó, és az energiaszektor. Egyetértünk abban, hogy a pénzügyi szektornak valóban vállalnia kell a krízis terheit, és még hogyha a krízis ellenére is nagy profitra tettek szert, akkor is, akkor sem lettek megadóztatva, mert ők kivételt élveznek a héja alól. Azt mutatják az adatok, hogy a pénzügyi tranzakciók nagymértékben fejlődtek az elmúlt években, és a tény az, hogy most már nem felelnek meg ezek a tranzakciók a eredeti céljuknak, nem adnak megfelelő támogatást a valós gazdaságnak. Ezt a megalapítást láthatjuk a bizottság jelentésében is. Tehát arról van szó, hogy itt igazságtalanság történt, elnök. Ha kívánnak eh, még további egy perc, ha kíván még további egy percben beszélni, az rendben van, de akkor a végén nem kaphat még egyszer szót. Eh, Podimata asszony, igen, én azt hittem, hogy öt percet kapok az elején. Úgy vélem, hogy ez valóban egy óriás igazságtalanság, amelyet orvosolnunk kell. Egyértelmű üzenetet kell küldenünk az állampolgároknak, meg kell mutatni azt, hogy megtanultuk a leckét a válságból, és azt szeretnénk, hogyha megfelelően osztanák el a terheket, és készek vagyunk arra, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy globális és európai szinten biztosítsuk azt, hogy a pénzügyi szektor betölt, betöltse a szerepét, vagyis azt, hogy a valós gazdaságnak nyújtson hiteleket és támogatást. A fő fiskális eszköz, amit alkalmazni kell, az a pénzügyi tranzakciós adó, mert ez a pénzügyi tranzakciós adó, az úgynevezett FTT, az arányos, és figyelembe veszi a tranzakció minőségét is. Ahogy a 13-as cikkben is lefektetjük, az FTT segíthet abban, hogy a rendkívül káros kereskedelmi modelljeinket kezelni lehessen, visszaszoríthatja a spekulációt is. Egyértelmű az, hogy a legfontosabb az az, hogy legyen egy globális méretű FTT, de ugyanakkor az is világos, hogy a kezdetleges megközelítések után megvolt a remény arra, hogy lesz egy globális FTT, most már azonban egyre kisebb ez a remény. Mit tehetünk Európában? Elbújunk azon tény mögött, hogy nincsen globális szintű megállapodás. Elég lesz -e ez az állampolgáraink számára? Ez hihető lesz az állampolgáraink számára? Tudom, hogy nem lesz könnyű. Tudom, hogy nem könnyű azt biztosítani, hogy a tanács egyhangulag fogadjon el egy ilyen döntést. Köszönöm szépen. Még van, van egy fél percem, mondja az előadó. Elnök, 4 plusz 2 percet adtam, az már 6. Én 5 plusz 2 percet kértem, mondja az előadó. Oké, okay, okay. half a minute. Jó, akkor meg egy fél percet kap, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak összefoglaltam volna azt, amit eddig elmondtam. Habár nem könnyű az,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 Már nyílt alkalmam arra, hogy megvitassam többször önökkel azt, hogy hogyan lehet megfizetetni a válság költségeit a bankokkal. Mint önök is tudják, a bizottság egy méreható hatástanományt készít azon eszközökről, amelyek a pénzügyi ágazat megadóztatásáról szólnak. 2011-es évben készül majd el ez a jelentés. Ezzel a bizottság a hatástanományal megfelelő javaslatokkal tud elállni, előállni. Emellett megvizsgáljuk, hogy milyen felhalmozódó hatása lehet az új szabályoknak, az adóknak, bankadóknak és banki lefölözési mechanizmusoknak a bankokra. Önöket arra bátorítom, hogy várják meg a bizottság hatástanulmányának eredményét, mielőtt állásfoglalának azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az FTT bevezetése az EU szintjén, tehát a pénzügyi tranzakciós adó. Ami a szénadókat illeti, egyetértek azzal, hogy a jelenlegi adózási modell nem ö, osztja a szennyező fizet elvét. Meg kell erősíteni az ETS rendszert, és nagyon jó lenne az átfogó felülvizsgálata az energiaadózás irányelvnek, hogy a CO2, CO2 kibocsátás alapvető kritériuma legyen az energiatermékeknek, ezeknek a mennyisége. Az Európai Energiaadó irányelv felülvizsgálata 2011 tavaszára várható. Osztom az önök aggodalmait az úgynevezett carbon leakage kapcsolatban. Lenne egy átmeneti derogációs időszak, amely hozzáférhetővé teszi az ETS rendszerbe bekapcsolódó cégek számára az ETS pontok, kreditek vásárlását. A carbon leakage veszélye a jövőre is mindenki számára ismeretes szerintem. Az LTS rendszeren belül nagyon fontos lenne az Európai Energiaügyi Irányelv felülvizsgálata kapcsán is ezt a kérdést el, megvizsgálni. Ami az erőkötvényeket illeti, az eurókötvények közös kibocsátása a kötvénypiac hatékonyságát növelni, illetve az euró, mint nemzetközi valuta megerősítésére is irányulna. Azonban ezt az eszközt tovább kell elemezni, technikai és politikai szinten is további elemzésre van szükség. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az esetleges veszélyeket is fel kell tárni az egyes tagállamok számára. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig Marinescu kollégánk az Ipari és Kutatási Bizottság kollégája. Köszönöm szépen, elnök úr. Referitare la dezvoltare... Az európai célok elérése a folyamatos és biztonságos energiaellátás területén és a klímaváltozás leküzdése érdekében megköveteli, hogy fontos lépéseket tegyünk az innováció és a fejlesztés területén, és a meglévő finanszírozások mellett is lépéseket tegyünk. Az Európai Bizottságnak aktívvá kell válnia, hogy egy CO2 adót lehetővé tegyünk a belső piacon. Nagy jelentősége van annak, hogy ezt az adót úgy alakítsuk, hogy ez kö, túlságosan közvetlenül a fogyasztót ne érintse, nem szabad torzítani a belső piacot. A strukturális alapot kell bevonni, és az Európai Beruházási Bankot méghozzá oly módon, hogy közben koordináljuk a nemzeti lépéseket, és igyekszünk segíteni az energiahatékonyság fokozását. És erre irányuló eszközöket alakítunk ki, a piac ingadozásától való eltérést elő kell segíteni, stabilizálni kell, az Európai Bizottságnak készítenie kell belátható belül, időn belül egy tanulmányt európai és nemzetközi szintre vetítve, hogy milyen hatásokkal jár ez a pénzügyi adóztatás. A pénz, ugyanis a spekulációk alapvetően károsítják a nemzetgazdaságot. Az Európai Unió saját forrásokat tud erre felszabadítani, és feltétlenül fontosnak tartom, hogy bevezessük ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most a néppárt nevében Jean-Paul Gauzès kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, két megjegyzést tennék ami alapvető fontosságú. A jelentéstevő asszony üdvözli azok munkáját, akik együttműködtek a jelentés elkészítésben. És valóban igaz, hogy igaz együttműködésről volt szó, Hübner asszony volt az árnyék előadó. Mégis arról értesültem, hogy a szocialista frakció egy alternatív indítványt adott be, tehát úgy tűnik, hogy igazából nem együttműködés eredménye volt ez a jelentés. A második megjegyzés. A politika nem szokásom, ez egy mesterséges ellentét, ami a pénzügyi tranzakciós adót illető. A mi ö, frakciónk álláspontja világos, mi világszinten szeretnénk bevezetni az FTT-t. Szeretnénk, hogy Európa kísérletezze ki ezt az új adónemet, de szerintem nem lehet ilyen döntéseket hozni, anélkül, hogy hatástanomány készülne, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük, hogy a pénzügyi piac versenyképessége nem sérül-e. Biztos úr, szeretném világosan elmondani, hogy a néppárt álláspontja nem az időnyerésre irányul, nem várakozunk, hogy időt nyerjünk. Mi valóban szigorúan szeretnénk követelni azt, hogy készüljön el ez a De Ezt többször mondtuk. Szeretnénk, hogy a le, mielőbb elkészüljön a hatástanomány, hogy valóban e, tudjunk dönteni. Méghozzá megvilágosult, informált módon. Nos, néhány európai újság címlapján szereplő hírekkel ellentétben mi úgy gondoljuk, hogy a pro és kontra ismerete után lehet valóban teljesen dönteni. Köszönöm szépen. Most pedig Uro Bulman, szocialista, demokrata frakció. Köszönöm szépen, elnök úr. Szemeta úr, nagyon sajnálom. Az, amit ön előad, az nem elég az a feladata, amit a parlament öntre ruházott már sok hónappal ezelőtt, hogy megvizsgálja ebben a épületben adtak meg ezt a feladatot önnek, hogy hogyan léphetünk fel egy pénzügyi tranzakció adó érdekében. Önök ezt nem tették meg a mai napig. Amit ismerünk az önök álláspontjával kapcsolatban, ezt írásban is megismerhettük az Európai Bizottság részéről, az egészen más. Amit ön akar, az az, hogy a kis pénzügyi szolgáltatókat adóztassuk meg, akiknek még van saját fiókjuk, akik még foglalkoznak az ügyfelekkel, a kis és középvállalatokkal, akik gondoskodnak arról, hogy még van hitel a gazdaságban. Akit nem akarnak megadóztatni, az a spekuláns akik eh, a high frequency tradinggel milliárdokat mozgatnak az egész világon, és gondoskodnak arról így, hogy kiszámíthatatlanná válik a gazdaság a jó befektető számára is, a beruházó számára, aki holnap tisztességes munkahelyeket teremtene. Éppen ezért az önök álláspontja nem kielégítő, ezért kell itt a parlamentnek egy saját hangot megvelnie. Gozez úr, Jean-Paul Gozez, akit én egyébként nagyon nagyra tartok, de most sajnálok, ebben a helyzetben nem lehet igaza, nincs igaza. Azért nincs igaza, mert felhigítja azt az álláspontot, amit itt kialakított a parlament ez egy felhigító pozíció, amit Gozesz úr képvisel és előad, és aki őt támogatja, az arról gondoskodik, hogy az Európai Bizottság azt teszi, amit amúgy is tenni akar, vagyis azt, hogy nem fog tranzakciós adót bevezetni, nem fog ilyen javaslatot tenni. Gozesz úrot követve ez az, amit teszünk, ezért ne kövessük az ő útját, kedves kollégák. Aki itt szavazni akar,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 Éppen ezért fontos, hogy tartsuk magunkat a kompromisszumunkhoz, és mindenek előtt Bulman úrhoz fordulok a szavaimmal. Pozitív dolog az, hogy aláhúzza a jelentés annak a jelentőségét, hogy létrehozzuk azt a piacot, ahol nincsenek akadályok. Ez biztosítja Európa növekedését. Persze vitathatjuk azt, hogy infrastrukturális projekteket hogyan finanszírozunk, például európai projektkötvények útján. Ez is egy lehetőség vagy vitatkozhatunk az európai CO2 adóról, a széndiokszid adóról, hogy Európa gazdaságát a fenntartható útra állítjuk. Elnök urat, tagállamoknak is figyelniük kell arra, hogy elérjék azokat a célokat, amelyek segítségével a projekteket finanszírozni lehet. Dánia, Luxemburg, Hollandia és Svédország azok az országok, amelyek pillanatnyilag teljesítik az említett célokat azt kell, hogy mondjam, ebbe be kell vonni a pénzügyi szektort, neki fizetnie kell, azokat a költségeket állnia kell, amelyeket eddig az adófizetők az állam viselt. Éppen ezért, de lépni kell, de nem biztos, hogy a tranzakciós adó a megoldás. Elnök úr, nálunk van egy ilyen tranzakciós adó a 80-as évek óta az én hazámban, de azt kell, hogy mondjam, hogy a pénzügyi szektor egyes részeit egyszerűen elveszítettük, mert elvonultak más országokba. Vagyis azt kell, hogy mondjam, Svédország nem Európa, de azt látni kell, hogy a pénzügyi piac nagyon mozgékony, és vonjuk le a tanulságot a svéd példából. Nagy kockázata van annak, hogy az a stabilizációs hatás, amelyben bízunk, esetleg mégsem következik be, hogyha az EU önmagában vezet be egy tranzakciós adót. Az ALDE frakció szerint globális körülmények között kell, keretek között kell bevezetni ezt az adót, ha jó hatást akarunk elérni. Az de az egyes és a kettes módosító indítványra nemet mond, viszont a hármast el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Filip Lambert kolléga kapja meg a szót. Miért beszélünk innovatív forrásokról? Most eh, híret, hirtelen ez a tranzakciós adó, ez most, most jött. Nos, tehát eh, fenntartható módon kell garantálni a közpénzek eh, biztosítását. Nagyon fontos, hogy hatékony, fenntartható és igazságos bevételeket generáljunk. A jelenlegi fiskás rendszerek eh, nem reagálnak erre az igényre. A közféra, az oktatás, a kutatás, a szociális kohézió kapcsán látjuk, hogy nem tudták csökkenteni az egyenlőtlenségeket, továbbra is olyan aktivitásokat dolgoznak ki, amelyek a szociális és közötti kohéziót rongálják. A pénzügyi tranzakció, a pénzügyi ö, ügyletek megadóztatása. Nos, hát az, hogy hozzá kell járulni a klímához, az energiához, a csalásányi küzdelemhez, az adócsalások. Csak, tudják, hogy csak európai szinten tudunk megfelelő hatékony eszközöket bevezetni. Azt gondolom, most nagyon sokat váltunk a bizottságra, azt mondjuk, hogy egyhangúság kell, mit akarnak, ez túl bonyolult, ezt mondjuk. Közös felépés nélkül nem kell tíz év ahhoz, hogy ne legyen olyan EU-s tagállam, amely képes lenne annak, hogy megfelelő, fenntartható közpénzeket tudjon generálni. Ugye itt gazdasági, szociális kérdésekről van szó. Kérem szépen, most ha csökkentjük a kiadásokat, ugyanakkor a bevételi karunkat pedig a hátunk mögé kötjük. Hát kérem szépen, nem ez a versenyképesség. Kérem szépen, hogy próbáljanak egy lekötözött és egy levágott karral küzdeni. Azt gondolom, hogy olyan új módszereket kell találni, amelyek valóban el tudnak fogadni innovatív megoldásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ivo Strejcek a konzervatívok részéről. Děkuji, pane předsedo Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. A lévő kijelzőn az áll, hogy innovatív finanszírozási eszközökről beszélünk globális szinten, pedig igazából arról van szó, hogy új európai adókat szeretnénk bevezetni, Tudjuk, hogy kinek kell majd megfizetnie ezeket az adókat a bankoknak, illetve a banki intézményeknek. Úgy vélem, hogy nem jó az, hogyha a bankokat azzal eh, hibáztatjuk, hogy eh, ők eh, voltak a hibások ebben a krízisben, hiszen tudjuk, hogy gazdasági egyensúlytalanság van világszerte, és ez, a, ez az oka annak, hogy a pénzügyi szektorban ilyenfajta szabályozás jött létre, és politikai beavatkozás is történt. Vitatott vitatott az, amit itt olvashattunk, hogyha új adókat vezetnek be, akkor valószínűleg arról van szó, hogy a pénzügyi szektor optimizálni fogja majd a, ezeket, és az adó alapokat majd a mi hátrányukra ö, fogják ö, meghatározni. Ez azt fogja jelenteni, hogy a kuncsaftok, az ügyfelek fogják ezt mind megfizetni. Jelenleg nagyon bonyolult pénzügyi konszolidáció folyik, és az intézmények nem szabad, hogy tétlenek maradjanak, azonban azt nem mondták, hogy készek -e a csökkentésekre, pont ellenkezőleg új adókról beszélnek. Az európai intézmények bezárnak -e esetleg költséges ügynökségeket, mert akkor így maradna plusz bevétel, és így lehetne az európai projekteket támogatni. Néhány szót még az eurókötvényekről. Ha ezeket jóvá hagyják, akkor nem lesz szükséges az, hogy reformokat hajtsanak végre, hiszen ennek a morális hatásai majd láthatók lesznek. Klute. Ja, Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogyha a pénzügyi tranzakciós adó követelményéről beszélünk, ez nem egy új dolog, a globalizáció ellenesek már sok éve követelik ezt, de öt évvel ezelőtt senki sem hitte volna, hogy belátható időn belül egy ilyen megvalósítható is lenne. Viszont pillanatnyilag ezen a héten felkerült egy CO2 adóval és az eurókötvényekkel együtt az Európai Parlament napirendjére azok az eszközök, amit az előadó javasol, támogatandók részemről, és így is fogunk szavazni. Feltétlenül szükség van ezekre az eszközökre, a költségvetések konszolidációja a kiadások csökkentésére épített mindeddig, de hogyha ezeket csökkentjük, az általában a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és a szegényeket érinti. Tehát azon embereket, akik a szociális államra szorulnak. Viszont ha megnézzük a bevételi oldalt az állam részéről, ezeket nem vették eddig figyelembe. Viszont ez a másik állító csavar, ahogyan be lehet állítani a konszolidációt a költségvetés kapcsán. De nézzük meg, hogy kik a fő okozói az adósságválságnak, és, és őket kell természetesen bevonni az adósságok megszüntetésében is. Természetesen elkerülhetetlen ezek után, hogy növeljük az adóbevételeket. Nyilvánvalóan azért adósodott el az állam, mert magánbankok adósságait vállalták át, és ők így finanszírozta az állam a válság következményeit. Tehát gyakorlatilag nem az államok egyedül felelősek a válságért. Éppen ezért kézenfekvő és politikai kötelező azt, hogy csengessenek a bankok is. Éppen ezért ezzel a tranzakciós adóval végre főfelelősként őket is bevonnák az adósság megszüntetésébe. Azt gondolom ez egy nagyon fontos politikai jelzés, amit az említett jelentés küld, amennyiben el tudjuk úgy fogadni, ahogyan elkészült. Viszont az euró kötvényeket is észszerű és feltétlenül szükséges eszköznek tartjuk. Ezek sokkal inkább hozzájárulnak, mint az összes szankció az adósság megszüntetéséhez, és többre megyünk velük, mint az egyéb tanácsokkal vannak persze olyan országok, akik többletet termelnek, és azt mondják, hogy növekszik az ő kamatszintjük, de természetesen ők az exportjuk révén keresik a pénzt. Természetesen transferunióként említhetjük ezt, de aki egy egységes, egy szociális Európát akar, aki azt akarja, hogy a jövőben is egy koherens Európánk legyen, annak gyakorlatilag elvi szinten el kell fogadnia a transferuniót. Végül pedig a bizottságnak üzenem. Bízom abban, hogy végre előjönnek azokkal a javaslatokkal, amelyeket már több mint egy éve követelünk a tranzakciós adó kapcsán. Köszönöm szépen. Nigel Ferics a következő. A Tobin Tax elképzelése már régóta jelen volt, azonban ez soha nem valósult meg. Amit itt javasolnak, ez Azért van, mert az Európai Uniónak mindenképpen pénz kell, gondban van a saját erőforrásokkal kapcsolatban. Itt azt javasoljuk, hogy, hogy igazából a pénzügyi szektoron verjék ezt le, mert annyira népszerűtlenek, azonban ez a tranzakciós adó csak az Európai Unióban lenne, mint hogyha e, itt olyan nagy bevételt szerezzenek ebből, de hát el kell mondjam sajnálatos módon, hogy globális gazdaságban élünk, és nem lehet úgy versenyképesnek maradni, mert az emberek el fognak innen menni. Igazából ez kamikáze gazdasághoz vezetne. A legnagyobb pénzügyi szektor Londonban van a világon, és lehet, hogy egyfajta összeesküvés volt az angol szászok ellen, hogy abba hagyják az üzletelést. Amikor az AIFM direktíva megszületett, akkor a hedge elmentek London, négy hedge fund ment el Londonból, és úgy gondolom, hogy ha ezt be fogják vezetni, akkor lehet, hogy az egész londoni az üzleti közösség fel fog háborodni ezen, és lehet, hogy az Egyesült Királyság kilép ebből a szocialista kísérletből. E, panie Przewodniczący. Köszönöm szépen. Most pedig Ehrenhauser kollégája asszony. Farage úr, önnek nincs igaza, elmondom. Igen, kell az FTS, a pénzügyi tranzakciós adó. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió ezen a területen valóban bizonyítani tud. Szükség van az EU-ra éppen ilyen témákban és az Európai Parlament valóban e, tanúbizonságot tehet. Amikor mellette szavazunk a szavazásnál, ez egy új, e, stabil, időközi lépés lehetne, és a tranzakciós adóhoz vezet. És az európai politika valóban ott tudja e, a pénzügyi ágazat bilincseit lerobbantani a szerencsétlen emberekről, és ami a pénzügyi befektetéseket illeti, nagyon fontos, hogy nagyobb értéket teremtsenek, szociális értéket is teremtenék el a reálgazdaság számára. Jó lenne, ha a munkavállalók terhét csökkentenénk az adózás területén is. Itt bátorsága van szükségében a tisztelt házban, méghozzá amikor meghatározzuk a 0,03 vagy 0,05 százalékos adó mérték szerinte, vagy kulcs nem elegendő, 0,5%-os kulcs lenne jó, és igent mondok egy Európa szerte bevezetendő pénzügyi tranzakciós adóhoz, én a holnapi kettes indítványt támogatni fogom. Köszönöm szépen. Most pedig Márkusz Fábel kolléga egy perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák. Igazából innovatív finanszírozásról van szó. De hát erről már szóltak, az innováció nem csak új adók kitalálására vonatkozik, sem a már meglépő, például államadóság, új címkével való ellátása nem innovatív. Én arról szólnék, amiben valóban szó van ebben a vitában. Nem az eurókötvények bevezetéséről van szó. Mi CDU-CSU-ként ellene vagyunk ennek. De arra van szó, hogy megfelelő tanulságokat vonjunk le a pénzügyi piaci válságból is. Ez egyszerűen mi ez a tanulság? Az, hogy a spekuláció megadózandó. Ez azt is jelenti, világosan elmondom, ha világszinten nem működik, vagy a G20-aknál nem működik, mi az Európai Unióban meg kell tegyük ezt a lépést. Azt gondolom, hogy ehhez nincs alternatíva. Éppen azért azt szeretném, kedves Bulman kolléga, ne csak itt tessék tapsolni, hanem holnap tessék megfelelően szavazni majd. Én azt gondolom, hogy a bizottsággal együtt biztos úr. Szerz, ö, szövetségesek legyünk az állam, tagállamok ellen. Az olyan tagállamok ellen, ahol hallottuk, például a City of Londonra gondolnak, én csak azt mondom, kedves Farage kolléga, nézze meg a munkanélküliek számát, nézze meg az ön országának gazdasági lecsúszását. Nézzük, hát önök ugye a pénzügyi piacokra összpontosnak, ha még autókat gyártanának, mint mi Bajorországban, Németországban, akkor önöknek is jobban menne soruk. Éppen ezért szükség van arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adót most követeljük, most vezessük be, mi, mint európaiak, ezt támogatjuk. Köszönöm szépen, kedves kolléga! A Leonardo Domenici kolléga, kettő percre. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A jelentés számos fontos aspektust tartalmaz. Ezek az aspektusok nem korlátozódnak a pénzügyi tranzakciós adóra, hanem tartalmilag is meglehetősen sok mindent felölel ez a jelentés, ezért megérdemli a parlament támogatását. Ez az alapot biztosítja egy tényleges, erős forráspolitikához, amire az Európai Uniónak szüksége van. Itt az adóharmonizációról beszélünk, igenis, és ez a jelentés ebbe az irányba mutat bizonyos értelemben, bizonyos részeiben. Ennek persze az az előfeltétele, hogy új erőfeszítéseket kell tenni Európa érdekében. De a vita persze nem csak a pénzügyi adóztatásról, a tranzakciós adóról beszél, hanem egyéb intézkedések is szóba kerülnek. Nem kellene most döntenünk a különböző dolgok között kiegyensúlyozottan, hogy megadjuk azt az utat, amire Európának most tényleg szüksége van, hogy az egész világon figyeljenek rá, és egy politikai üzenetet kell küldenünk Schmidt úrnak, pedig a következőt tudom mondani. Természetesen nagyra becsülöm az ő szellemét és intelligenciáját, de legyünk óvatosak, hogyha most azt mondjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós adót nem tudjuk használni és alkalmazni, hiszen vannak adóparadicsomok, akkor az európai polgárnak azt üzenjük, hogy igazából nincs semmilyen eszköz a kezünkben. Egy olyan időpontban, amikor számos pénzintézet elkezdett megint nyereséget termelni. És ez nem a szocialisták javaslata miatt van, csak így Olaszországban is ismerjük ezeket a javaslatokat, számos szövetség, szervezet, katolikus és demokratikus szervezet támogatja ezt. Egyszerűen azért, mert ez egy kiegyensúlyozott politikai megközelítés. Köszönöm. Cigilla asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm kolléganőnk Bodimáta asszony munkáját, mert több nagyon is érzékeny témával birkózott meg, az eurókötvények, én szólok ugye a gazdaságirányítási jelentésemben erről, úgyhogy erről nem szólok, de szeretnénk a pénzügy, pénzügyi tranzakcióról három kérdést tenni. Szükségünk van-e új bevételekre, és van-e jogunk parlamentként beszélni a ö, jövedelem oldaláról? Szerintem igen. Vannak Európában tabuk, de azt gondolom, hogy a válságból nem tudunk kilábalni, ha nem vagyunk képesek, és üdvözlöm Semet a biztos úr munkáját is, más adóka kapcsolatban, nem tudunk tabu nélkül megoldást találni. Szükség van pénzügyi tranzakciós adóra. Szerintem ez egy nagyon érdekes felvetés, és szeretnék arra hivatkozni, hogy az Európai Központi Bank tanulmányáról van szó. A bizottság a mifid kapcsolatban készített egy jelentést, a high frequency trading kapcsolatos bekezdések, ezek ilyen gyors, számítógépen keresztüli rövid határidős ügyletek, ezek veszélyesek, és Ferber kollégát támogatom, aki azt mondja, hogy igen, különbséget kell tenni az olyan piaci intézkedek között, amelyek a fizetőképességet segítik elő, és a spekulatív akciók között, amelyek negatív hatással lenne, lennének. A harmadik megjegyzést, Szükségünk van-e világszerte vagy Európa szerte szabályokra? Mi az, hogy világ? Globális. Megvárjuk, még a világ utolsó diktatúrája is hozzájárul egy megállapodás aláírásához? a globalizáció mögé rejtőzködjünk, hogy ne kelljen felelősséget vállalni? Szerintem észszerűtlen lenne, és azt gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy figyelembe vegyük a e, delokalizáció, tehát a telepáthelyzések veszélyéről tudni kell. Az Európai Parlamentnek is köszönöm szépen. Sven Gigolt, kettő percre. Ja, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, Először is én is szeretnék köszönetet mondani Podimáta asszonynak. Nem volt könnyű a feladata. Az elmúlt hetekben bizonyára észrevették a beérkezett e-maileken, a heves vitákon, a frakciókban is, hogy ez egy olyan téma, amely minden állampolgár számára fontos, ezt nyomon követik. Megmutatja ez azt is, hogy hogyan állnak a politikusok itt a parlamentben ehhez a kérdéshez. A pénzügyi tranzakciós adó kérdése egy polgári kezdeményezés eredménye, a Tobin adóból ered ez, és ezért lesz ez döntő, hogy hogyan is dönt majd a parlament erről. Egy központi kérdést kell megválaszolni, globális legyen-e. A globális szinten alig látunk olyat, aki ellenézni ezt az adót. A következő kérdés az az, hogy európai szinten be kell ezt vezetni. És egyértelműen ki kell mondani, hogy az ellenzők nagy része Európa mögött bújik meg, és ezt vissza kell utasítanunk, hiszen nagyon sikeres pénzügyi tranzakciós adók vannak már nemzeti szinten is, és ezek a tranzakciós adók részpiacokon működnek. Ez azt jelenti, hogy ha még Semeta úr most egyfajta tanulmányon is dolgozik. Nem szabad megvizsgálni azt a kérdést, hogy a tranzakciós adó működhet-e vagy nem, hanem azt kell megnézni, hogy milyen részpiacokon lehet ezeket nemzeti, európai vagy globális szintre emelni. Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy azt mi is az módosításban megfogalmaztuk. Mindannyian azt mondjuk, hogy szeretnénk az adóztatások, tranzakcióknak nincs oka, ok arra, hogy ez ellen szavazzunk, amit 120 képviselőkért. a úrnak meg kell, el kell végeznie a tanulmányt, meg kell nézni azt, hogy mennyire lehet megalózatni a szektort, hanem nekünk pedig egy egyértelmű jelzést kell adnunk a tranzakciós adó mellett az elnök megszakította a felszólalót. Ilda Figurádo következik, 1 perc, 30 másodperc. Prezident, há muito que se impõe a criação de impostos sobre as transações financeiras. Köszönöm szépen. Én amellett vagyok, hogy legyen tranzakciós adó világszinten és Európai Uniós szinten is. A pénzügyi szakértők egyetértenek abban, hogy nagyon hatékony szabályozásra van szükség a tőke piacon, a spekuláció nagyon nagy az a erőforrások területén, a nyugdíjak kapcsán és a származtatott termékek kapcsán, tehát valamit tenni kell. Az Európai Bizottság miért nem vitte tovább ezt a javaslatot? Nagyon jól tudjuk, hogy a negatív hatásokat az adók okozhatnak az adók negatív hatásokat, De amit ebből a adóból befolyna, azzal e, pótolni lehetne a költségvetési hiányokat. Hogyha ezt e, megtesszük, bevezetjük ezeket az adókat, akkor több milliárd eurót lehetne évente bevételként elkönyvelni. Hogy lehet elfogadni azt, hogy az adó, tranzakciós adó létrehozása az Európai Unióban ilyen nagy kétségek eh, mellett eh, történik, hogy lehet az, hogy még több tanulmányt kérnek. Itt az ideje annak, hogy egyértelmű